if everybody... Rendben, ha mindenki leülne, akkor elkezdhetjük. Köszönöm. Tízes napi ponttal folytatjuk. Ez a közgazdaság párbeszéd és eszmecsere az Eurogroup újlájánokével, Jerome Dysel Bloom úrral, aki nagyon nehéz időket ben vette át a kormányt, zást, tűzoltása feladat. A ciprusi helyzet tudnék, amit a hétvégé óta figyelünk kibontakozni, illetve az arra adott válasz, meg a megállapított csomagra adott válasz nagyon sok aggályt okozott nekem is, meg sok képviselőnek. De bizonyal vannak más témák is, amelyekkel foglalkozni kell, de Delsa Blum urat mindenképp arra kérném, hogy bevezetőjében reflektáljon a, arról a problémáról, ami az elfogadott csomagból adódott, meg egy visszatekintést nyújt arra, hogy jutottak a ciprusiak oda, hol vannak. A sajtóban sokat olvashatunk erről, de anélkül, hogy boszorkányüldözésbe kezdenénk, azért lehet, hogy többet is meg lehetne tudni az okokról. és az a csomag, amelyet elfogadtunk, az abban található nyilatkozatban miért nem volt egy kicsit több érzékenység? Miért nem jelöltük az érzékenységet? Hiszen a százezeres depozit, letét garancia vonatkozó nyilatkozat ott miért nem tartott tiszteletben. Meg lehet kerülni persze ezt a garanciát jólétadó vagy gazdagsági adó névem, de nagyon sok állampolgár számára aggályos volt ez. Úgy tűnt, hogy ez, ez egy új eszközként merülhet fel a szokásos eszközök tárában, amely nagyon sok aggadalmat okoz. Lehet, hogyha kicsit jobban elmagyaráztuk volna azt a csomagot előre, akkor megnyitottuk volna ezeket a, a kedélyeket, lehet volna és nem lett volna szükség egy második nyilatkozatra, ami szerintem még mindig kicsit szűkszavú, és nem elégséges ahhoz, hogy megnyugtassa az állampolgárokat. Köszönöm az első az eszmecserék sorozatában, amit ma tartunk. Lehet, hogy ennél nyugodtabb körülmények között is folytathatjuk majd ezt. Egy 10 perces bevezetőre gondoltunk, majd kitérhet az önök az a fontosnak tartott témákra, és akkor 5 perces szakaszokat nyitunk meg kérdésre, válaszra. Előre kérem képviselőtársaimat, igyekezzenek röviden kérdezni, hogy a miniszter úrnak legyen ideje válaszolni. Ha elég röviden kérdeznek, ő meg elég gyorsan válaszol, akkor még után, utókérdés is feltettek, lehet, hogy ezzel ki lehet még csiklandozni valami választ a elnök úrból. Parancsolja, uram, menni a szó. Köszönöm. Tisztelt képviselők, hadd kezdjem azzal, hogy emlékeztem önöket, hogy én az Európai Parlamentnél 93-ban már dolgoztam, nagyon rövid ideig ugyan, akkor még ez az épület nem is létezett, vagy legalábbis nagyon másképp nézett ki és hát nagy öröm, hogy itt lehetek ismét egy teljesen más poszton. Hadd köszönjem meg a, szakbizottság hosszú távú hozzájárulását a gazdasági és monetáris kérdések vitájához. Nagyon jól tudom, hogy az önök szakbizottság a kulcsfontosságú szereplő a vonatkozó jogalkotásban, ami szerintem kulcsfontosságú az EU gazdasági és államháztartási politikai koordinációjában. Örülök ennek a lehetőségnek, meg a jövőbeli további alkalmaknak is. Az önök kérdéseinek, meg az önök szakértelmére, hogy támaszkodhatok. Az Eurogroup és az Eurozóna továbbra is kihívásokkal kell szembenézzen. Az elmúlt években főleg arra koncentráltunk, hogy válaszoljunk a válságra. Mint tudják, jelen pillanatban a ciprusi fejlemények foglalkozatnak leginkább bennünket, engem is, meg önöket is nyilván. Múlt héten az Eurogroup politikai megállapodás jutott a ciprusi hatóságokkal a kiigazítási program főpontjairól 10 milliárd eurós tételben 2016-ig. A program jelentős költségvetési konszolidációs szerkezetváltás és privatizációt tartalmaz, és lehetővé teszi azt, hogy a ciprusi államadóság fenntartható pályán mozogjon, miközben a gazdasági növekedés potenciája is megnyílik. Jól, tudjuk, jól tudják, hogy kedden a ciprusi parlament leszavazta a ciprusi kormánynak azt a szándékát, hogy egy egyszeri stabilitási adót vessen ki, hogy konszolidálja a pénzügyi ágazat törékeny helyzetét. Ez egy nagyon-nagyon kivételes körülmények között született javaslat lett volna Cipruson, és mindenképpen érzékelt, hogy csökkenteni kell jelentősen a pénzügyi szektor méreteit. A ciprusi kormányon áll most, hogy egy új javaslatot dolgozzon ki alternatívákkal. Az Eurogroup klub támogatja Ciprus reform törekvéseit a megállapított kiigazítási program keretei között. Hagy tegyen világos, hogy az Eurogroup továbbra is azt a nézetet vallja, hogy a kis betéteseket másképp kell kezelni, mint a nagy betéteket, és megerősítjük azt, hogy nagyon fontos, hogy a 100 euró alatti betéteket feltétlenül garantálni kell. Talán nagyra törő kijelentésnek hangzik egy olyan héten, mint a mostani, de mint Eurogroup elnök szeretném a munkaprogramunkat a közeljövőben már a válságkezelésről áttenni egy olyan vitára, amely a gazdasági növekedés versenyképességet erősíti az euró térségében. Ezt akarom legfőképp megbeszélni önökkel most. Ma is, meg legfőképp a következő találkozóink során. A hosszú távú célunk, hogy fenntartható, erős, mindenkit magában foglaló gazdasági, integrális gazdasági növekedést érjünk el, amely támogatja az európai szociális modellt is, amelyben hiszek, és munkahelyeket terem. Szerintem ez célokban egyetértünk. A nagyobb kihívás az, hogy érjük el ezeket. Sokkal aggódunk a válság társadalmi hatásai miatt. Nagyban osztom ezeket az aggályokat. A szakbizottságok a jelentés eh, időszakában elején már, az éves növekedési jelentés jelentésében kimondta azt, hogy több millió európai nagyon nagy kihívással kell szembenézzem. Ezt sosem szabad szem előtt tévesztenünk, amikor a szakpolitikai válaszokat kidolgozunk. De a jelentésük arról is szólt, hogy a gazdasági növekedéshez, munkahelyteremtéshez, a szociális modell fenntartásához az eurozóna pénzügyeit helyre kell tenni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a, a GDP-hez képest magas eladósodás a gazdasági növekedés gátja. Ez kiszorítja a növekedési gazdasági beruházásokat, a hitelfelvétel és általában a piac biztonságát veszélyezteti a magas adósság hányad. Az LKB aláhúzta ismét, hogy a költségvetés konszolidáció a legfontosabb vállalás. Ez rövid távon ez ugyan egy teher a gazdaságokon, ám hosszú távon mindenképpen szükséges a, a jövő szempontjából. A megerősített kompakt és növekedési, fenntartó növekedési stratégia a, a, az alapja a stratégiáknak. a fogyasztók bizalmát teremti, meg a piacok bizalmát, és munkám szerintem legfontosabb része hogy ezek megvalósuljanak az eurozónában. Ebben összefüggésben mindig figyelemmel legyünk arra, hogy a stratégiákat csak úgy kell differenciálni, hogy minden, kor, kor, minden államra külön stratégiát írjunk, miközben mindenki a fő stratégiát tiszteletben tartja. Tehát a tagállamok, ha eltérnek a pályától, akkor azt korrigálni kell, miközben hosszú távon fenntartható az államháztartásuk. Ezt holland pénzügyminiszterként is követtem, ezt a deficiát. Hollandiában a hiány magasabb, mint a célszám, ezért ennek leépítésére törekszünk 2014-ben, hogy a gazdaság 2013-ban már növekedni tudjon. A költségvetési megszorítások nem szíves, nem jó témák politikusok számára, de jelen pillanatban nem lehet elkerülni ezeket senkinek sem, és végül is ezek a gazdaság javát szolgálják. Ha a költségvetési konszidáció elkerülhetetlen, akkor ezzel párhuzamosan nyilván szerkezetváltásra is szükség van, olyan reformokra, amelyek a versenyképességet, munkahelyteremtést szolgálják, innovációt, új technológiákat vezetnek be, és a K plusz F-et ruháznak be. Tovább kell folytatni a, az európai munkaerő képzését, különösen a fiatalok körében, lehetővé téve, hogy igazi gyakorlati munkatapasztalatokat szerezzenek. Tisztelt képviselők, a válság aláhúzta, mennyire függünk egymástól a monetáris unióban. És hogy mennyire fontos az, hogy tovább folytassuk az integráció mélyítését az Európai Monetáris Unióban, és hogy vigyük annak működését. Említettem már, hogy az integrált költségvetési és gazdaságpolitikai keret mennyire fontos a e tekintetben. Ám az integrált pénzügyi keret befejezése is kulcsfontosságú. Úgyhogy a bankunióra vonatkozó vonatkozó témák, főleg az ECOFIN elnökség asztalára tartoznak. Én örülök annak, hogy a konkrét előlépések megszülettek e tekintetben. Az SSM-ben a hitelintézetek felügyelete rendkívül fontos lépés ez irányban. És ez integráltabb pénzügyi keretet teremt az eurozónában is. Most gyorsan tovább kell lépnünk olyan javaslatokkal, amelyek egy egységes rezolúciós rendszert hoznak létre, tehát az elbukott bankokra vonatkozó kezelés egységes legyen. Ezek a messzeható reformok az eurozónán belül emellett az eurozóna bővítése is stabil és tervezett módon kell történjen. Egyrészt a konvergencia szintje a tagállamok révén font, fontos értékelésnek kell alá sem, másrészt az irányítási rendszerek, melyek jól működő eurozóna bővítést tesznek lehetővé, minden kritikán felül kell álljanak, olyan jók kell legyenek. Lettország konvergenci jelentés kérelme nagy örömmel töltött el, ez mutatja, hogy az euró továbbra is vonzó és releváns ajánlat az európai projekt központi eleme. Ezek azok a területek, amelyekre az elkövetkező években koncentrálni szeretnék. Szívesen meghallgatom az önök véleményét, hozzászólásait ezekhez, illetve a kérdéseket, amelyeket feltesznek majd. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon jól indultunk, ráadásul időben, ettől én mindig nagyon boldog vagyok, mert nem mindig ez a legkönnyebb feladat. Úgyhogy eh, kezdjük meg a kérdéseket ezeknek az első körét. Először Jean-Paul Gózes, az EPP koordinátora kapja meg a szót. Köszönöm szépen, asszonyom, először is engedje meg, hogy üdvözöljem Önt, a néppárti és kollégáim és saját nevemben is. Említette, hogy asszisztens volt, ma már más feladatai vannak. Remélem, hogy nem felejtette el, hogy milyen munkát végzett annak idején a parlamentben. Nem Ciprussal kapcsolatos kérdést szeretnék feltenni, majd mások megteszik, csak sajnálatomat szeretném elmondani, hogy ahogy be a jelentések történtek, az az állampolgárokat félretájékoztatta, sajtón keresztül azt hitték, hogy a betét garanciát támadták meg, holott itt egyszerűen egy ad, esetleges adógyi rendelkezés volt, tulajdonképpen egy forrásadó bevezetése, ami egy egészen más dolog. Én egy más kérdést szeretnék feltenni, mert hogy most foly- kezdjük a párbeszédet, hogy ön hogyan látja az Európai Parlament szerepét, és a kapcsolatait a nemzeti parlamentekkel ha jól tudom, akkor a közelmúltban saját hazájában tett nyilatkozatokat ezzel kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy az ön véleménye szerint milyen szerepet kellene játszani az Európai Parlamentnek az Euróval kapcsolatban, mert most ezzel foglalkozik elsősorban, és azzal kapcsolatban, hogy milyen kapcsolatok együttműködése alakul ki az Európai Parlament és Nemzeti Parlamentek között. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges tovább megerősíteni az együttműködést a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament között. Az Európai Parlament fontos szerepet játszik a törvényhozói munkában, a tekintetben is, ahogyan az Európai Gazdaság és Monetáris Uniónak a megerősítésére törekszünk, a Banki Unió, az ECOFIN munkájához mind szorosan kapcsolódik az Európai Parlament. Ezek a munkák mind folyamatban vannak, és ami pedig a tagállami nemzeti parlamenteket illeti, ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, hogy a két intézményrendszer közötti bármilyen együttműködés előmozdítja ezt az ügyet a különböző intézmények és politikák demokratikus legitimitását. Ezért nagyon fontos, hogy előmozdítsuk ezt az együttműködést, akár a parlamenti szinten, akár a szakbizottságok szintjén. Köszönöm, jean -Paul. Rendben. Akkor lépjünk tovább az SND koordinátorára, Elisa Ferreirára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljött a körünkbe ma. Engedje meg, hogy üdvözöljem, és nagyon sok sikert kívánjak a munkájához. Sajnos bírálatokkal is kell élnem ma, különösen Ciprus tekintetében elkerülhetetlen, hogy ezt a kérdést valahogy megpróbáljuk megoldani. A 100 ezer euróig terjedő betéti garancia az európai állampolgárok számára a válság alatt az egyetlen reményforrás volt. És a múlt hétvégi bejelentés megingatta a befektetők bizalmát, nem csak Ciprussal kapcsolatosan, hanem az egész Európai Unióval kapcsolatosan. Tud-e ellenérveket felsorakoztatni azzal a a benyomással kapcsolatosan, hogy amikor az eurózóna bankjai közös felügyelet alá kerülnek, akkor is az adófizetők pénzét fogják arra használni, hogy konszolidálják ezeket a bankokat. Végső soron az adófizetők és a betétesek pénzét használják fel arra, hogy a nagy óriás bankokat megmentsék. Sokak közülük ráadásul még pénzmosási ügyekbe is belekeveredett, ez az konszolidációs alap nem az ellen kellene, hogy fellépjen, hogy adóparadicsomokat alakítanak ki, illetve a pénzmosás ellen. Ezek egyre lényegesebbek, ezek a kérdések. Ön fog ezekkel prioritás szinten foglalkozni elnöksége során? Köszönöm Ferreira asszony a kérdéseket. Ez a fő kérdés ma hét, ezen a héten, úgyhogy helyén való, hogy azonnal reflektáljunk rá. Az euró csoportban egy több hónapos előkészületet követően, hiszen az EMU vonatkozóban a tárgyalások már júniusban elindultak, hogy olyan csomagot készítsünk el, amely meg lehetővé teszi Ciprus számára, hogy újraindítsa egy fenntartható pályán a, a banki ágazatát. Ugyanakkor a, a, meg kell vizsgálni a hitelek fenntarthatóságát, a tehermegosztás, a jövőbeli gazdasági növekedés lehetőséget és egy új banki modellt amely Ciprus számára létfontosságú. Végül oda jutottunk, hogy ez a program nem kell nagyobb legyen sokkal, mint 10 milliárd, mert a teljes hitelállomány, a Ciprusnak adandó hitel volumene eldönti, hogy képesek-e kifizetni a, a tartozásaikat, illetve a gazdasági jövőt megnyitni. Ez ott az felső elvi pont át, amit a, meghatároztuk a, a volument. Ugyanakkor a ciprus államadóságának fenntarthatósága és a gdp ből aránya egy per száz százaléknál kisebb kell legyen. Ugyanakkor egy újra struktúrált, egészséges banki és pénzügyi szektor van szükség Ciprusban ahhoz, hogy a gazdaság beindulhasson. Ez a három elem adta össze, azt, a, azt vetett el a kérdés, hogyan kell a terheket megosztani és ennek, ennek kapcsolat, kapcsán kértük azt a vállalást a ciprusi oldaltól, hogy egy 6 milliárdos tétele álljanak fel. A csomag összeállítás akkor nagyon fontos volt megállapítani, hogy a teher, terhet ki is viselje, kik is viseljék. Helyén valónak éreztük, hogy a nem ö, ciprusi lakosú ö, betétesek is viseljék a terheket. Nagyon sok ö, jelzést a, a, a helyi lakosok vagy ők tették be a betéteket, ugyanakkor nagyon sok nem ciprusi lakhelyű betétesnek is vannak betétei a, a ciprusi bankokban. Tehát meg kellett vizsgáljuk ezt a kört is, azokat a nagy betéteket, amelyek nem ciprusi lakosok helyeztek el. Az Eurogroup nagyon fontosnak tartotta azt, hogy hogy méltányos tehermegosztás alakuljon ki, és azt a véleményt vallottuk, hogy az a teher, amit a nagyobb betéteket teszünk, nagyobb teher kell legyen arányosan, mint a kisbetétesek által viselt teher. Ma is ezt a véleményt valljuk. Mint tudja, a javaslat, a javasolt programot a parlament elutasította, már Cipruson, most alternatív vákat igyekeznek kidolgozni, ugyanezen számok mentén, egy más felasztásban, nagyon remélem, hogy egy méltányosabb egyensúlyt alakítanak majd ki, úgy, ahogy ezt péntek éjjel igyekeztünk kidolgozni. Az eurócsoport számára nagyon fontos, hogy méltányos legyen a teherviselés. Ez azt jelenti, hogy a nagy betétesek nagyobb arányban viseljék a tereket, mint a kis betétek. Ugyanakkor a depozit garancia rendszer, a betéti garancia rendszer kapcsán nincs kétség a felelős, és meg is erősítettük, mint pénzügyminiszterek, hogy a betét garancia rendszer az eurozónán belül 100 euróig minden betétet garantál. Az egyszeri forrásadó egy egyszeri tétel lett volna a ciprusi, vagy lenne a ciprusi gazdasági jövő érdekében egy adóintézkedés, amely voltak éppen egy, egy, egy vagyonadóhoz hasonlítható. Tudom, hogy az elnökük a, a, már, már beszélt a bevezetében a, a kommunikációs problémákról, péntek éjjel, szombat reggeltől indítva, lehet, hogy több időt kellett volna töltsünk, már elejétől fogva, jobban megfogalmazva az alapvető különbséget. Egy egyszeri vagyonadó, vagy hozzájárulás, ról, ami teljesen más, mint a, a betétgarancia rendszer sérelme. Vagy, tudnék, az utóbbi teljes mértékben fennáll az Európa Unió egészében, minden pénzügyminiszter még egyszer megerősítette ezt, hogy a betét garancia rendszer sértetlen és sérthetetlen. Thank you. Köszönöm szépen. Igen, egy kicsit kezdünk kicsúszni az időből, de ez nagyon fontos kérdés volt. Most az eh, Edi nevében adom meg a szót. Jó reggelt, elnök úr. Én is két-három kis kérdéssel élnék most. Először is, ahogy én értelmezem, ahogy én látom, az európai stabilitási mechanizmus a bankok feltőkésítése kapcsán akkor használható, hogyha egy, szisz, egy rendszer kockázat áll fenn, és másodszorban, ha a pénzek visszafizetése garantált. A visszafizetésről beszélt az imént, most az érdekelne engem, hogy ebben a helyzetben, Ciprusban rendszer a kockázat, annak tartja. Másodszorban kell majd idő arra, be kell lássuk, hogy a üzleti modell, a pénzügyi modellben Ciprusban, Cipruson nem volt fenntartható hosszú távon, ez nyilvánvaló volt. Az alacsony adószintek, a viszonylag laza adó jogi végrehajtás, és általában a rendelkezések végrehajtása nagyon laza volt, ez nem június óta ismert, már régóta, 2011 őszén 2,5 milliárd eurót utalt át Oroszország Ciprusnak például, hogyan magyarázza azt, hogy az Európai Bizottság olyan régóta tétlenül nézi mindezt, anélkül, hogy tett volna valamit korábban. Harmadsorban Oroszország érdekeltsége eléggé nagy a pénzügyi rendszerben Ciprusban. Nikózia nemzetközi pénzügyi központ ként szerepel. Az eurozóna elnökeként ön hogyan áll hozzá ehhez a tényhez? Amikor fennáll a lehetőség, hogy Oroszország aktív szerepet vállalhat a ciprusi államadóság finanszírozásában. Eh, eh, danke, Herr eh, Klinz. Köszönöm, Klinz úr. Ah, ah. Lehet, hogy tudnám folytatni németül is, de túl nagy koncáz, kockázat, úgyhogy ennyit mondanék, hogy köszönöm németül, és aztán angolra váltok. Részben az a probléma Cipruson, hogy milyen a banki modell, illetve hogy milyen kockázatokat vállaltak a bankok. A megoldásnak az is a része, hogy újra kell tőkésíteni a bankokat, illetve ezeknek a méretét csökkenteni kell, és egészséges üzleti modellre kell őket építeni. Az MOU esetében is points that we've made. A, a terepen is próbáltunk vizsgálódni a pénzmosás elleni rendelettel kapcsolatosan, és a programnak bizonyos adók kivetése is része, és van ennek több eleme is. Miért tartott ez ilyen sokáig? Nagyon nehéz erre válaszolni az én pozíciómból. Részben az volt az oka, hogy az adózási politikák nagy mértékben még mindig nemzeti hatáskörre tartoznak, ezért ott még sok tennivaló van hogy európai szinten hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Én is egyetértek, hogy nagyon sok időt vett ez igénybe, és ez csak fokozta a kockázatokat. Hogy van-e rendszerkockázat Cipruson? Erre a jelen helyzetben én nem azt mondanám, hogy instabilitás jellemzi az eurózónát, de azért vannak aggályok a stabilitással kapcsolatosan. Ezért az eurózóna egységességért és sérthetetlenségéért kell kiállnunk, és hogyha valahol rendszerkockázatot észlelünk, akkor azonnal lépnünk kell, és a tettek mezeire kell lépnünk. Én így közelíteném meg a problémát a jelen helyzetben. Van rendszerkockázat, és az elmúlt néhány napok piaci békétlensége pontosan erre mutatott rá. Egy olyan programot kell kidolgozni Ciprus esetében is, amely ezt a kockázatot csökkenti vagy megszünteti, ami az oroszok befektetői szerepét illeti, mint már ön is rámutatott, egy 2,5 milliárdos hitelt már nyújtottak az oroszok Ciprusnak, és múlt hét eh, pénteket megelőzően eh, nagyon sokszor felvettük az oroszokkal a kapcsolatot, hogy tisztázzuk, mi a szándékuk ezzel a hitellel, hogy akarják-e idővel csökkenteni a kamatot, a kamat mértékét, illetve megvizsgáltuk annak is a lehetőségét, hogy esetleg szándékoznak a további hiteleket nyújtani, vagy beruházni, befektetni ezekben a bankokban. Az oroszok úgy nyilatkoztak, hogy erre nem készülnek Úgyhogy egy dologról tudtunk tárgyalni, az a megbeszélést előkészítő hetekben, és az az volt, hogy mi történik ezzel a hitellel, a jelenlegi hitellel, hogy meg lehet -e ezt hosszabbítani, illetve hogy a kamat mértékével mi fog történni. Most tárgyalnak Oroszországgal a ciprusi vezetők, nem tudom, hogy ennek a tárgyalássorozatnak mi lesz az eredménye, a csomag előkészítése során tehát a hitel kérdésében mi is tárgyaltunk Oroszországgal. Ennél túlmutatva csak annyit tudok mondani, hogy ha az oroszok azt mondanák, hogy van további lehetőség hitelnyújtásra, akkor is a hitelhelyzet fenntarthatóságával valamit tennünk kellene. Nem megoldás az, hogyha további hiteleket varrunk Ciprus nyakába, vagy magára vállal ilyen hiteleket. A célunk az volt, hogy a ciprusiak csökkenthessék a probléma mértékét, próbálják fenntartható útra állítani a pénzügyi rendszert, és ezért mondtuk többek között azt, hogy a program ne legyen nagyobb, mint 10 milliárdos, egyébként nem volna fenntartható Ciprus számára, nem segíteni az újrakezdéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig az LCR e részéről. Köszönöm szépen, én is szeretném üdvözölni Önt itt az Európai Parlamentben az európai konzervatívok és reformisták részéről a belga delegáció évében is. Ön eh, Európában eh, nagy évű pályát indított, és úgy gondoltuk, hogy a eh, válságnak a legrosszabb része már, részén már túl vagyunk, és nem figyeltünk oda Ciprusra és ahogy a különböző nehézségek mutatkoznak. Végül is az a helyzet, hogy nem a szabad, lenne szabad, hogy az európai adófizető fizesse ki ezeket az adósságokat és mindenki megfizeti ezeknek a lépéseknek a költségét. A probléma az az, hogy a százezeres garanciát nem tartották fenn a kis betétesek számára. Ki, ki javasolta azt, hogy ez Ciprus volt, vagy az Európai Központi Bank, tehát egy valami tisztességes megoldást, egyensúlyt kell találni. A pénteken javasolt megoldás egyszerűen nem volt tisztességes. Kinek az ötlete volt ez a megadóztatás? A itt nem arról van szó, hogy ki kell váltani Ciprust. Ciprus maga is hozzájárult a helyzet előállás, előállásához. És mivel Putyin úr de én nem ismerem személyesen, vannak orosz ismerőseim kapcsolataim, elég jól ismerem az oroszokat. Putyin valószínűleg tovább fogja sófolni a követeléseket, és Oroszország Ciprus felett befolyást fog gyakorolni az euróövezet ezáltal bajban van, és hogy fogják kezelni Putyin urat? Eh, eh, dank u wel, eh, heer Epping, voor uw, voor uw vragen. Ehm, Köszönöm szépen a kérdését. Először is rámutat arra, hogy vannak, akik úgy gondolták, hogy már a nagyon rövid időn belül túl leszünk a válságon holott ezzel kapcsolatban nagyon óvatosan kellene eljárni. Nagyon is törékeny a helyzet, és sajnos ezt bizonyította a múlt hét is, hogy mennyire törékeny a bizalom, és a pénzpiacok még nem épültek fel abból a kárból, amit elszenvedtek. De a válság végét illetően örülnék, ha mondhatnánk, hogy vége a válságnak, de még nem jutottunk el idáig. Ön felvetette azt, hogy nincs igazán lehetőség arra, hogy éten megint Ciprust is kiváltsuk, de ez a közös érdek. A közös érdek az az, hogy az euróvezetet megerősítsük, megerősítsük a bankszektort egész Európában, mert az elfertőződés veszélye fennáll. Tehát a közös érdek az az, hogy fenntartsuk az euróvezet integritását, e. tehát nem, senkinek sincs joga ahhoz, hogy másokra számít, segítson, de ugyanakkor mégiscsak segíteni kell Cipruson. Ön ezt kérdezte, hogy kivetette fel ezt a százezerig terjedő adóztatást, hogy, hogy a százezer alatti a betéteket is megadóztak. Az Eurogroup vállalta a felelősséget ezért. Szerintem nem lenne helyes, hogy azt mondanák, hogy e- ez vagy az az illető, vagy ez vagy az az intézmény. Ez egy közös döntés volt és ha bárkinek is vállalni kell a felelősséget, az én leszek ezt az egyszeri adót, vagy lefölözést, ezt egy elfogadható megoldásnak tartom, mert ez azt jelenteni, hogy a bankszektorban értekeltektől kérnénk egy hozzájárulást, hogy ne legyen nagy, még több hitelállomány. Az ugye 10 milliárdot említettem. Az nyilván volt, hogy, valószínű, hogy valahol mindenképpen lesz egy plusz adó, amivel élni kell. Azt reméltük, hogy ez egy tisztességes csomag lesz, úgy, ahogy ez kialakítottuk, és tisztességesen valósul meg a teherelosztás. Ez a válaszom. Ön azt mondja, hogy ahogy ezt péntek este csináltak, ez nem volt tisztességes. Tisztességes volt abból a szempontból, hogy a kis betéteseknek alacsonyabb lett volna ez a az adó mértéke, mint a nagybetéteseknek. Jó lett volna, hogyha még kiegyensúlyozottabb lehetett volna, azt bejelentettük, aztán megszületett az a nyilatkozat, hogy megpróbálunk más megoldást találni, ami még inkább a nagybetétekre helyezi a terhet. Valamennyi országnak egyet kell értenie, mindenkinek el kell fogadnia a javasolt megoldást, ez volt ugye péntek este, nagyon szerencsétlen volt a kapcsolat, a, hogy ezt a média összehozta a betétbiztosítási rendszerrel, és most azt nézzük, hogy másképpen kellene strukturálni ezt az adót és az egész csomagot, és oly módon, hogy ez tisztességesebb legyen. Elnök, most akkor a zöldek következnek. Köszönöm. Sharon. Jó napot! miniszter úr, öröm öt látni. Tegnap beszélt arról, hogy vita folyik. Az Európai Parlamentet is beleértve, illetve a nemzeti parlamenteket is. Én üdvözlöm engem az aggaszt, hogy az eurozóna tagállama és az EU között véleménykülönbség van. Németországban, Ciprusban milyen vita folyik, és a kettő között egyfajta szakadék van a két közvélemény között. Ez az Európai Parlament feladata is, hogy ezzel foglalkozzon, meg az Európa elnökének is feladata, hogy most Németország a választások évébe jutott. Nagyon nehéz a német kormány számára, hogy kifejtse a választók előtt, miben áll például a ciprusi válság lényege, és ez a grup elnökeként ön kell, hogy garantálja azt, hogy ez a, a nézetek közötti sokszor óriási különbség áthidalásra kerüljön. A mostani döntések ö, arról szóltak, hogy a kisbetétesek is nagy terheket kell, hogy viseljenek. Ön egyetért ezzel elvileg az Eurogroup elnökeként? Úgy tűnik igen, mert nem akadályozta meg ezt. Holott ön az eurózóna stabilitásért felelős tisztviselő, és ez, ez a stabilitás sérült. A Financial Times cikke szerint ön azt mondta, hogy 6,7%-ot kell fizessenek a kisbetétesek. Igaz ez az állítása a Financial Timesnak? Mit tett rosszul, és mit tanult mindebből? Hogy érzi ezt ön? Eh, eh, ehm, Köszönöm szépen, Eckhardt úr, ezeket a kérdéseket. Tegnap Hollandiában valóban arról nyilatkoztam, hogy nagy különbség van, de most inkább angolra váltok. Tehát tegnap arról nyilatkoztam a Demokrácia Európában című vita keretében, illetve a demokratikus legitimitással kapcsolatosan ezt az euró csoport is képviseli, kifejtettem aggájaimat ezzel kapcsolatosan, és rámutattam arra, hogy számomra ez nem arról szól elsősorban, hogy a parlamentnek többet kell -e megszólalnia, vagy pedig nagyobb hatással kellene -e lennie a döntéshozatalra, ez is nagyon lényeges, és tegnap azt is kifejtettem, hogy én támogatnám azt, hogy a parlament nagyobb súlyjal vegyen részt a döntéshozatalban, de főleg arról beszéltem, hogy ez önmagában nem járul ahhoz hozzá, hogy az európai állampolgárok jobban támogassák eh, az Európai Unióban, illetve az Eurózónában eh, zajló döntéseket jelen pillanatban. Az alapkérdés eh, számomra az, hogy a szavazók körében, az állampolgárok körében hogyan tudjuk megerősíteni a bizalmat az európai döntéshozatallal kapcsolatosan. Elsősorban a vita arról szól, hogy a különböző országok között milyen eltérések mutatkoznak, de nem feltétlenül ez zajlik. Sokszor a különböző országoknak más és más az érdeke, másból indulnak ki, de emellett nagyon érdekes vita folyik Európáról országokon belül is. A választásokban Európa, az Európai Unió volt az egyik legfontosabb téma, a legfontosabb kérdés a tavalyi választások során. Valóban vannak eltérések az országok között, és nagyon eltérhetnek az érdekeik. Mégis úgy gondolom, hogy az a kompromisszum, amelyet kialakítottunk, olyan kompromisszum volt, amely összehangolta ezeket az eltérő érdekeket. Mint már korábban említettem, ez egy olyan csomag az én szememben, amely Ciprusnak lehetővé tette, hogy fenntartható legyen az adóssága Lehetett volna ez nagyobb csomag is, de ez nem járult volna hozzá a helyzet rendezéséhez Cipruson. A célunk az volt, hogy kisebb pénzügyi szolgáltatási piac alakuljon ki Cipruson, ami egészségesebb, de nem kell megszüntetni ezt a, az ágazatot. Nem akartunk radikálisabb lépést tenni, mi azt akartuk, hogy újrakezdhesse ennek az ágazatnak az építését és a konszolidálását az ország. Ami a kis befektetőknek a helyzetét illeti, elkövettem egy hibát, és lehet, hogy másképp is cselekedhettem volna, mint említettem, teljes mértékben felelősséget vállalok ezért, hiszen ez az elnök feladata. A különböző országok különböző érdekeit kell itt most összehangolnunk, és a ciprusi kormány véleménye is olyasmi, amit figyelembe kellett vennünk, hogy ez kiegyensúlyozott program legyen, és nem akartuk túlméretezni, ez lett az eredménye. Elnökként egy olyan kompromisszumot kell találnunk a különböző országok érdeke között és a különböző megközelítések között, ami működhet, és úgy vélem, hogy még ha másként is alakulhatott volna a dolog. Én ezt a döntést nem tudtam megállítani, ez egy olyan kompromisszum volt, ami a különböző érdekeket megpróbálta összeegyeztetni. Most a GUE nevében Nikolas Söntesz következik. Még egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Van egy kérdés, amire nem válaszolta a Hártó úr. A Financial Times-ban megjelentetett cikkről eh, kérdezett. Én úgy gondolom, hogy ez a vonatkozása nem volt eh, helytálló ennek a cikknek. Én más napokon olvasom az, eh, a Financial Times-t, úgyhogy erről lemaradtam. Nikolász. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, ma jelenik meg ön először ebben a körben, és ez kapcsolódik az eurócsoport által hozott döntéshez. Bebizonyosodott, hogy nem volt valódi tervük a válság kezelésére, másodszor pedig bizonyára ön is felmérte, hogy a Ciprussal kapcsolatos döntés, illetve az adókivetéssel kapcsolatos döntés általánosan bizonytalanságot alakított ki Európában a betétek helyzetével kapcsolatosan. Ez óriási hiba, gondolom ezt ön is belátja felmerül a kérdés, hogy az eurócsoportnak mások a céljai, vagy nem értenek a feladatukhoz. A döntésről Schäuble úr elmondta, hogy vannak olyan országok, ahol alacsonyabb az adómérték, és kisebb az ellenőrzés, a felügyelet, és ahol nem fenntarthatóak a bankok, ezek nagyobb problémát jelentenek. Tehát Schäuble úr egy célt megfogalmazott, hogy foglalkozunk inkább a német bankokkal és a többi célkitűzéssel, hogy gyakorlatilag szinte olcsón akarják, vagy szinte ingyen akarják megvenni a ciprusi gázforrásokat, illetve egyéb görög és ciprusi eszközöket. A GDP nagyobb Görögországban, mint Cipruson, és nagy kérdés, hogy hova tegyék akkor a betétesek a pénzüket? A következő a kérdésem. Vannak olyan országok, ahol veszélyben vannak a betétek? Tud még ilyen országot mondani, ahol ettől kell tartani? Um, thank you, Mr. Köszönöm szépen a kérdést. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy a garancia rendszer és a betét garancia 100 ezer euróig teljes mértékben érintetlen marad, tehát garantált a betétek sorsa. Ez valamennyi országra vonatkozik, és hogyha egy követelés merül fel bármelyik országban, az országnak, az adott országnak a feladata, hogy a betét garanciát beváltsa, és kompenzálja 100 ezer euróig a betéteseket. Egy egyszeri megadóztatás annak érdekében, hogy a bankok és a pénzügyi ágazat megmenthető legyen, ez úgy gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogyha megvizsgáljuk Ciprus gazdaságát, és hogyha egyetértünk abban, hogy egy olyan csomag, ami sokkal nagyobb lett volna, mint 10 milliárd, egyszerűen nem adott volna esélyt Ciprusnak a kilábaláshoz. Tehát, hogyha ezt a kettőt mérege, mérlegeljük, a csomag ne legyen túl nagy, és tehetjük lehetővé, hogy Ciprus megfelelő hozzájárulást kapjon a ciprusi gazdaságtól a probléma megoldásához, ez mindenképpen az Euró csoportnak a véleménye szerint helyes, hogyha a betétesek is hozzájárulnak a megoldáshoz. Ez alapvetően az én válaszom az ön kérdésére. Függetlenül attól, hogy én kompetens vagyok-e vagy sem, eznek megítélését önre bízom. Elnök, rendben. Akkor most visszatérünk a néppárthoz. Karen Ordeko. Probléma van? Elnök asszony, miután én vagyok az egyetlen független, kaphatok szót a függetlenek nevében. Igen, de nem szólt. Elvileg szólnia kell az eljárás, ez ilyen. Válasz, nagyon sajnálom. Én először én úgy gondoltam, hogy csak a frakcióknak adott szót, úgyhogy jó lenne, ha foglaljon el a helyét, mert végül is végigmegyünk, és majd önne is akkor sor kerülhet. Köszönöm szépen, üdvözlöm. Azzal szeretném kezdeni, hogy gratuláljak önnek, mert néhány nehéz hét van ön mögött. arról a kérdésről is szeret, a bizalom kérdéséről szerettem volna beszélni, és hogy milyen, hogy az a bizalom, hogy az emberek biztonságban érzik-e a megtakarításaikat, és hogy az adóztatása sérti-e a biztos, betétbiztosítást. Ön azt mondta a holland parlamentben, hogy nem tudja kizárni, hogy hasonló helyzet álljon elő más országban is, még akkor is, hogyha a helyzet nem ugyanolyan, mint a jelenlegi ciprusi helyzet. Utalnék arra, amit a szocialista párt vetett fel ezzel kapcsolatban Hollandiában. De úgy tűnik, mintha Ciprus államosítaná a nyugdíjalapokat is, ami még drámaibb jelenhet meg több ország e, számára. Egyszerűen ráteszik a kezüket a nyugdíjalapokra. Ez egy adott esetben egy még rosszabb beavatkozás. Érdekelne a véleménye ezzel kapcsolatban és ott van az a probléma is, hogy a kifizetéseket egyszerűen befagyasztották, a, a Ciprusi Nemzeti Bank befagyasztotta a kifizetéseket, az emberek nem tudnak ö, pénzt kivinni az országból. És ez az, a tőke szabad áramlását is sérti, megsérti a szerződéseket az egyik alapszerződés Schäuble úr azt mondta, hogy hiba most volt az pénzügyi modellje Ciprusnak, és hogy az országon kívüli pénzek ekkora befolyáshoz jutottak. Ez természetesen más országokra is vonatkozhatnak, olyanokra is, amelyek nem euróvezeti tagok. De a tőke szabad mozgását mindenképpen hogyan ítéli meg Schäuble úrnak ezen észrevételeit? és van egy olyan ö, ö, hír is, hogy állítólag már nagyon sok pénzt kivittek volna Ciprusról, ezt meg tudja erősíteni? Van-e ezzel a kapcsolatban véleménye? És az utolsó kérdésem a következő. Ön 10 milliárdot említett, hogy erre van szükség, de mi van Görögországnak adott pénzzel, az sokkal nagyobb volt az az összeg, rosszabb volt, rosszabb lenne itt is adni? És mi van az európai szabályokkal, hogy adózási szabályokat hozzanak létre? Nem kellene ehhez a szerződéseket is megváltoztatni? Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Majdnem az összes időt elvette, úgyhogy alig marad idő a válaszra megpróbálok legalábbis néhány kérdésre válaszolni, mert szalad az idő. Az első kérdése az volt, hogy, köz, hogy köszönöm, hogy aggódik, és említette, hogy mennyire zsúfolt volt az időbeosztásom. Való igaz, hogy nagyon sok minden van, de köszönöm, tudom kezelni a dolgokat. Második dolog, rosszul idézett engem, amit a Nemzeti Parlamentben pénzügyminiszterként mondta volna. Tegnap beszéltem, pénzügyminiszterként beszéltem Ciprusról. Azt kérdezte a szocialista párt a holland parlamentben, hogy én, hogy is mondjam, most gondolkodom, a, a, próbálom felidézni a holland vitát de világossá tettem, hogy először is ez a kérdés nem függ össze a betét garancia rendszerrel, hogy ez zűrszavart állt elő, a ciprusi helyzet rendkívül specifikus, rendkívül problémálás, a pénzügyi szektor és egyebek. És azt mondtam, hogy hasonló ö, csomag más országban nem várható. Ezzel kapcsolatban nagyon egyértelmű és világos voltam. Azt is kérdezte, hogy a szabályok, amiket, hogy bezárták a bankokat, hogy az emberek csak egy kis pénzösszeget vehetnek fel naponta az automatákból, és hogy ez sérti a, a tőke szabad mozgását. Most kezd eltűnni az angol tudásom, elnézést nem hiszem, hogy ez így igaz lenne. Mindez benne van a jogi keretekben, ezek a lépések beleférnek a jogi keretekbe, abban az esetben, hogyha banki válság van. Rész, részben nemzeti nézben európai válságról van szó. A ciprusi központi banknak vannak jogi eszközei, és adott esetben bezárhat a bankokat, hogyha például pánikhelyzet van a bankágazatban és azt akarták, hogy lecsendesítsék a helyzetet, és most keresik a megoldást, hogy fokozatosan hogyan tudják megnyitni a bankokat, mi pedig dolgozzunk a végleges programon. Elnök, ezt be kell fejeznünk, mert mindjárt túlfutunk az időnkön. Karin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem meglepő, Dyson Bloom úr, hogy az angolja egy kicsit ö, ö, nehéz helyzetbe került, mert nem a hollandul folyt vitáról beszélünk itt. Nincsen ö, könnyű kezdése az új ö, posztján. Juncker úrtól vette át ezt a beosztást, és hát mindjárt egy mentőcsomaggal kell kezdenie. Ugyanakkor ön tapasztalt, és biztos vagyok abban, hogy a kormányrudat kellően meg tudja fogni, és jó megoldásokat is tud majd hozni a helyzethez. Szerintem a jó megoldás nem egy orosz megoldás lenne, hanem egy európai megoldás európai feltételekkel. Nagyra értékelem azt, hogy vállalja a felelősséget a mentőcsomag kudarcáért. Mert az összes kollégák, vezetők mind úgy nyilatkoztak, hogy nem az ő, ők a felelősek érte még a pénzügyminiszterek is, akik megszavazták az Eurogrupon, utána már azt mondták, hogy nem az ő ötletük volt, ők nem ezt akarták. Tehát ezért nagyra értékelem, hogy ön mégis vállalja a felelősséget, ez mindenképpen egy pozitív jel, ami reményel tölt el. Van egy kérdésem a kis betétesekkel kapcsolatban abban lehet, hogy jogilag igaza van, hogy a betétbiztosítási rendszer az sértetlen, de az átlag állampolgár ezt nem igazán érti. Mit lehetne tenni a jövőre vonatkozóan? Remélem, hogyha ne adj Isten megint szükséges lenne egy ilyen, remélem, hogy nem lesz majd sor, akkor hogyan kellene fellépni? Mert attól tartunk, hogy még nagyobb veszélyt jelent ez a bankokra adott esetben a válság megoldási mechanizmuson kellene dolgozni, vagy ön hogy látja ezt? Mert szerintem ez azt jelenti, hogy a kötvényeseknek és a ö, részvényeseknek kellene ilyen esetben ö, támogatást adniuk. Ön hogy látja például a bankfelügyelet ö, ö, szerepét vagy helyzetét? és a felügyeleti mechanizmusok, és hogy a nehézségben lévő bankok támogatásával kapcsolatban. Szeretném megismerni a véleményét mindezekkel kapcsolatban. Wortmann, voor uw eh, eh, vragen. Ehm, Köszönöm szépen a kérdéseit. Sokan beszélnek arról, hogy ez a csomag kudarcot vallott. Én, hogyha felmérem a helyzetet, én csak azt tudom mondani, hogy a parlament leszavazta a csomagot, és most más megoldást, egy másik csomagot keresnek eh, a ciprusi hatóságok, hogy ez most lehetséges-e e, ezekben a keretekben, amikor egy fenntartható megoldást keresünk, ez még mindig kérdés. Az eurócsoport e, szeretné e, lehetővé tenni, hogy Ciprus más szemszögből közelítse meg ezt a problémát, és legyenek új megoldási lehetőségek, de ennek politikailag megvalósíthatónak és gazdaságilag fenntarthatónak kell lennie, ha megszületik ez a csomag. Én nem vagyok abban biztos, hogy valóban kudarcot vallott ez a csomag. Nincsen túl sok más megoldás. Mi is elég drasztikusnak tartjuk ezt a, az adót, a forrásadót, és lehet, hogy lesz arra más megoldás, hogy máshogyan alakítsuk ezt ki. Beszélt a bankok kockázatáról, és hosszú távon az a nagy kérdés, hogy a bajba került bankokkal mit tehetünk. Nagyon gyorsan át kell tekinteni azokat az eszközöket, amelyekre szükség van. Decemberben az ECOFIN az egységes felügyeleti mechanizmusról döntött, és köszönöm szépen ezt a gyors munkát a parlamentnek a parlament megegyezése után egy évvel egy kompromisszum született, és remélhetőleg az AKB, LKB el tudja majd látni ezt a felügyeleti szerepet. Azután Európa számára egységes krízis megoldási problé- megoldásra, mechanizmusra van szükség az olyan bankok számára, amelyek bajba kerültek és egyet értek önnel, hogy először a részvényesekre és a kötvényesekre kell hárítani a terheket az úgynevezett bail-in megoldás keretében. Például Hollandiában is gyakran felmerül a probléma, hogy megpróbálják államosítani a bankokat, ez a részvényesek számára nyilván nagyon sajnálatos, de nekik is részt kell vállalniuk a bankok megmentésében valóban ezt a problémát valahogyan meg kell oldanunk, de még nem áll rendelkezésünkre a teljes eszköztár, ezen dolgoznunk kell, és ezt minél hamarabb meg kell tennünk. Ami a közvetlen újra a tőkésítést illeti, az eurócsoport most dolgozik mindazokon az összetevőkön, elemeken, amelyek egy ilyen rendszerhez hozzájárulhatnak, és remélhetőleg még a nyári szünet előtt sikerül megállapodásra jutnunk a közvetlen újratőkésítés módjával kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Az EPP nevében Günár Hökmar következik, aki egyébként jelentéstevője az erre vonatkozó irányelvnek. Ez az irányelv a jelen fejleményekkel némi átfedésben van. Köszönöm szépen. Érthető módon sokat beszélünk most a ciprusi problémáról és helyzetről ma, és az európai megoldás fontosságát kell hangsúlyoznunk, hogy valaki mondta, kolléganőm, és nem az orosz megoldás. Nem csak a bizalmat kell felépíteni, hanem a betétgarancia rendszert is újra meg kell erősíteni, különben elveszítjük a bizalmat. Ez létfontosságú. Ott oda jutottunk, hogy nagyon sok minden függ a bizalomtól most. És az, elő, az előadásának egy másik részére reflektálnék, elnök úr, hangsúlyozta a szerkezetváltás, a reformok szükségességét. Nem ön az első, aki ezt hangsúlyozta, és nem az első, aki hangsúlyozni fogja. Ez a sajnálatos vetülete ennek a kérdésnek. Talán túl sokat beszélünk, keveset teszünk ez irányban. Egyik oka annak, egyik oka, tehát a többi szabályunkat nem mindig tartjuk be, például a stabilitási paktumot, mert azt alássa ha pénzügyi problémáink vannak, az részben abból adódik, hogy nincsenek reformok. Tehát most nem Ciprussal kapcsolatban kérdezném, hanem ha megengedi, egy kicsit nagyobb ország és nagyobb gazdaság lenne a kérdésem tárgya. Mondjuk a kontinens közepén egy nagy országról beszélek, amely a stabilitási baktumot nem tartja be, és a hiány szabályokat eltolgatja. Hogyan lép fel ön? Mert ha nem lépnek fel, alássák a stabilitási paktum hitelességét. Holott nagyon sokat tettünk bele ebbe az új stabilitási paktumba, nagyon sok függetől. A bizalom, bizalmi tőkét is, és a reform lendületét is ettől tehetjük függővé. Hiszen az a gond, hogy ezeket a reformokat halogatjuk, akkor ezzel halogatjuk a növekedést is, meg a fejlődést is. És ennek a társadalmi következményei nagyon nagyok lesznek, ahogy ön is aláhúzta. Ön az egyik legközpontibb szereplője ennek a dolognak, hallotta a kritikákat, a bírálatokat az elmúlt hét tételei kapcsán, és a, a súlya egy-egy ilyen rossz lépésnek a nagy gazdaságok esetén sokkal nagyobb és sokkal súlyosabb lehet, mint a ciprusi ügy. Az a kérdésem tehát, a nagyobb országok, a a nagyobb országok hasonló problémájával hogyan tervez megbírkozni? Um, thank you, Mr. Köszönöm, Hökmark úr, a kérdéseit. És köszönöm a belém helyezett bizalmát, miszerint a legnagyobb országok legnagyobb problémáit is meg tudom majd oldani. De most komolyabbra fordítva a szót, alapvető fontosságú, hogyha új gazdasági növekedést akarunk beindítani, akkor ehhez strukturális reformok határokat kell meglépnünk. Osztom a türelmetlenségét ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a válság több változást, több reformot is hozott több országban, hazámban is, olyanokat, amiket már régóta hallogatnak a kormányok. Nem az ön országra gondoltam, hanem a nagy országra. Hát egyszer, ha megengedik, azért hazámmal példáloznék, ez talán számomra egyszerűbb. Tehát Hollandiában nagyon régóta halogatunk már strukturális reformokat, és egyik fő gazdasági problémánk éppen a, a lakáspiacban gyökerezik. 10-20 évvel ezelőtt kellett már változtatni már a, a lakáspiac finanszírozást. És ez nem dél vagy észak probléma, sok országot érint, ezért emeltem hazámat igazi strukturális problémákat jelentett, gazdasági problémákat, amelyeket túl régóta halogatunk ezek megoldását. A válság nagyon nagy nyomást helyezett a gazdaságra, nagyobb politikai akaratot teremtett a dolgok megoldására. Most a válság kezd elosztani, reméljük, hogy igaz ez a kép. Ezek, a, ezek, a, ezek az erők is, mint hogy megszűnnének, amelyek a reformba sarkoltak. Nagyon sok új mechanizmus alakult ki, amelyeket még ugye tesztelni kell a, a gyakorlatban, a tagállamok kormányközi szinten kell egymással tárgyaljanak, bemutatva, hogy az, hogy te nem oldod meg a munkaerő piacodat, vagy nem javítasz a versenyképességeden, az nálam is hatással van, az én kockázatomat is növeli. És ez a folyamat szerintem egy, egy olyan közös menetrendet hoz létre, ahol, ahogy még egyszer mondom, egymástól függünk, hogy tudjuk egymást segíteni, egymás reformjait segíteni, tanulni egymástól, ez létfontosságú folyamat lesz. És a, a stabilitási paktumból is vannak tanulságok. Ha olyan országok, mint mondjuk hazám, megint csak hadd maradjak a hazámnál, nem a szomszédos nagyországról, hagyd ne beszéljek. Tehát ha olyan országok, mint Hollandia, képtelen elérni a mínusz 3 os túlzott hiány célt ez évben, hát akkor ugye azt akkor nagyon jól el kell tudni magyarázni, hogy miért nem képesek erre. Nagyon sajátságos, különleges feltételekre kell hivatkozzon a gazdaságában, és bizonyítania kell, hogy extra intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a következő évben azért elérje ezt a célt, és strukturális pályára reformokat kell bevezessen, nagyon jól magyarázható módon, és egy különleges körülmények között extra intézkedésekkel megtámasztva amelyek a, a pályára állást célozzák, és egy meggyőző strukturális reformokból álló történetet elmondva, az egész csomag egészében lehet még egy évet adni esetleg egy-egy országnak. De kemény tesznek kell alávetni, és egy-egy ország sajátságos. Akkor mi lesz Franciaországgal? Hát Franciaország, mint bármely más ország, ezen kritériumok alapján kerül megítélésre. Egyrészt, hogy az ez évi költségvetési célokat hozzák-e, ha nem, akkor milyen plusz intézkedéseket vezetnek be, hogy a lehetőleg gyorsabban korrigálják a következő évben a dolgot, milyen strukturális reformokat vezetnek be, és itt tovább, ahogy elmondtam. Ez Franciaország és bármely más országra is igaz. Pont. There we have it, the best summary of the... Jó, akkor ezzel lehetett a legjobban összefoglalni a hatos csomag ügyét, és most hallgassuk meg People Simonot az SND részéről. Ő az előadója a betét garancia alapokra vonatkozó javaslatoknak. Peter, tiéd a szó. Köszönöm, elnök asszony. Disselblum úr, a parlament az igazságért az átláthatóságért harcol a fogyasztóvédelemben is, hogy mi van a címkén, mi van a termékben. Ezt kell eh, világosá tennünk. Itt, eh, amit ön mond, az Németországban egy eléggé kevési elfogadott csomag, és nem engedjük eh, meg. Itt úgy állítja be magát, azt mondja, hogy a címkén az áll, hogy ez egy, ez egy adó, egy egyszerű adó. Ez van a termék címkére. Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy érintetlenül igaz, ám Európában azt mondják az emberek, azt mondják, hogy a százezeres betét garanciában ha a hitelességet vizsgálják, akkor nem a címkét nézik, hanem a tartalmat. A tartalomban pedig az van, megígérték, hogy ha a bank tönkre megy, 100 euróig visszakapjuk egy az egyben a pénzünket. Itt meg mi történik? Azt mondják, az indoklás sem mindegy az embereknek. Az emberek azt látják Európa szerte, azt tanulják meg, hogy az ilyen ígéretekben nem lehet hinni, mert a címkén más van, mint a csomagban. Holott a hitelesség a legfontosabb. Juncker kollégája itt volt igen gyakran. Schäuble a német sajtóban is azt mondta, Disseblum ne kövess ki a hibákat, amit elődei. Azt mondja, hogy itt egyszeri eset, soha többet nem ismétlődik meg. Akkoriban a Görög, Görögország megmentésekor sem hittek önöknek az emberek, és a befektetők sem és az Euró csoport tagjai sem hisznek önnek, amíg el nem jött Mário Drági, és azt nem mondta, hogy korlátlanul megveszük az állampapírokat. Ha a, megtakar, a befektetők és a megtakarítók pénzét, a hitelét elveszítik Európában, akkor nem lesz több Mário Drági, aki megmenti a helyzetet. Dészelblum úr ön személyesen felelős, és nem a ciprusi kormány, önfelelős azért, hogy ez a hitelesség ne vesz, kerüljön veszélybe ön személyesen felelős azért, hogy megmondja a ciprusi kormánynak, hogy drága barátaim, ez így nem megy. Hogyha úgy állítja be magát, mint hogyha a ciprusok döntenének erről, és nem önök, akkor felteszek a kérdést, hogy az LKB és Juncker, az elődje, miért mondták azt itt, hogy Görögországban így és így és így kell legyen a helyzet, Portugáliában így meg így meg így kell legyen a helyzet. Akkor nem tudták pontosan mi igaz és mi nem. Itt kér mozgás teret amely esetleg veszélyezteti az egész eurózónát. Ez felelőtlenség. Ez a mozg, ezt a mozgásteret sosem kapja meg. Megkérdezem öntől, miért nem mondja meg a ciprusi kormánynak, hogy a százezer fölötti nagy befektetők, az az egymilliós befektető, aki 2008-ban betett egymilliót, most 230 ezerrel több ö, kamatot kapott, mint Németországban kapott volna és több mint 100 euróval több kamatot kapott, mint Spanyolországban vagy Portugáliában. Miért nem ezeket célozzák meg, kis a kisbetéteket megóva, és így a betétgarancia bizalmát fenntartva egész Európában? Köszönöm szépen a kérdést. I'm fully aware. Teljes mértékben tisztában vagyok azzal a tényel, hogy én ebben a pozíciómban Eurogroup elnökeként folyamatosan azon kell, hogy dolgozzam, hogy megőrizzem az emberek bizalmát. És tisztában vagyok azzal is, hogy politikusként ezt kizárólag úgy tehetjük meg, hogyha igazat mondunk, és mindent világosá teszünk. Ez a két fő szó uralta az ön hozzászólását is, ezzel teljes mértékben egyetértek igazság és világos beszéd azt jelenti, hogy Ciprusnak szüksége van egy programra az euróövezetről, hogy ki tudjon lábalni a, a problémák sorából. Az euróövezet készen áll arra, hogy ezt a támogatást megadja, de azonban ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, ehhez a ciprusi résznek is terhet kell vállalnia. A kérdés az az, hogy ezt hogyan lehet elérni, hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy a ciprusi emberek ezt elviseljék, és hogy ez tisztességes legyen. Úgy gondolom, hogy valamennyien egyetértünk abban, hogy tisztességes az azt jelenti, hogy a nagyobb betétek nagyobb mértékben vesznek részt, mint a kis betétek. Különböző adóztatási lehetőségeket vizsgáltunk meg, amivel a program és a csomag kialakítható lenne. Nagyon sok olyan adó, amit megemelnek, és egyébként a program előírja az elmenést, azok elsősorban a helyi lakosokat sújtják. És ezért gondoltuk úgy, hogy az lenne a helyes, hogyha a tisztességes részt kérnénk a nem rezidens betétesektől is végezetül nagyon nagy vita volt azon, hogy hogyan kell ezt egymásra építeni és elfogadom a kritikát, de bármi legyen is az eredménye, hogy ez péntekig, vagy még egy hónapig, vagy két hónapig vitatkoztunk volna, mindenkértem valamennyi tagállamnak kellett volna viselnie ennek a terheit, nem csak Ciprusnak és ne adjunk mozgásteret az embereknek, szerintem nem így működik a dolog, nem, sem az Európai Parlamentben, sem a tanácsban, sem az euróövezetben. Igenis az embereknek mozgásteret kell biztosítanunk, de az igaz, hogy mielőbb ered, megoldást szeretnénk elérni, és szeretnénk, hogyha ez tisztességesebb lenne. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor a néppárt következik. Első alelnöke Pablo Zálba következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a legnehezebb percei már elteltek a válságnak, és nagyon sok állampolgár, európai állampolgár hozott áldozatokat. Ciprusnak az van voltak problémák, de ezzel együtt én remélem, hogy ez csak egy rövid átsöprő vihar. Több év óta működik ez a rendszer, sokkal mélyebb gyökerei vannak, és ilyen válság még nem volt. Remélem, hogy közép és hosszú távon a hatások és a bizalom, amit próbáltunk megőrizni, ezek nem mennek kárba Egyetértek önökkel abban, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés az elsőleges prioritásokat képezik. Ugyanúgy, ahogy Gunnar elmondta, nemzeti kérdésről van szó amikor reformokat kell kezdeni, akkor vannak országok, amelyek erre készek, más országok már óriási erőfeszítéseket tettek, hogy a reformokat megvalósítsák. Ez az egyik pillérje a fellendülésnek, a kilábalásnak. A másik pillér az az Group, az csoport. Milyen stratégiát akarnak folytatni ahhoz, hogy egy olyan egyensúly alakuljon ki, hogy az államadóság stabil legyen, és hogy legyen egy új lendület, ami lehetővé teszi, hogy a munkahely is létrejöjjenek. Több alkalommal említette, hogy meg kell hozni ezt a második pillérjét a bankrendszernek a válság megoldásokra. Pero quizá la situación... Nem tudok jobban egyetérteni önnel. Ez a ciprusi válság nagyon jó lehetőség, hogy ösztönzőt adjunk az előrelépéshez a harmadik pillér tekintetében az Európai Bankunión belül, mint egy közös betét biztosítási alap, erre gondolok. Ezek lennének a kérdéseim, és várom a válaszát. Eh, muchas gracias, señor Köszönöm szépen, Szálvász e, Ennyit tudok mondani spanyolul. Teljesen igaza van, helyesen mondta, hogy sokkal több eszközünk van most, mint a válság kirobbanásakor. Ugye van egy olyan mondás, hogy sose szalasszunk el egy válságot. Most már sokkal több mechanizmus és eszközünk van, ami segítenek a problémák kezelésében. És én is osztom azon reményét, hogy a jelenlegi válság a Cipruson hamarosan megoldódik. Milyen stratégia? Ez volt a fő kérdése. Milyen stratégiával lehet a foglalkoztatást és a növekedést ösztönözni? Szerintem hosszú távon alapvetően fontos, hogy a különböző gazdaságok sebezhetőségét figyelembe vegyük. Ez nagyon eltérő országonként. Helyesen mondta, hogy számos olyan ország van, ahol nagyon ö, erős, például Spanyolország, de Olaszország, Portugália, Írországban is nagyon jelentős munkát végeztek, nagyon komoly szociális ára volt ennek, és őszintén meg kell mondani, ezt el kell ismerni, de biztos vagyok benne, hogy ezen országok versenyképessége jelentősen növekedett és ez alapvetően fontos az növekedés és az új munkahelyek megteremtése szempontjából. Együtt kell dolgoznunk annak érdekében, hogy egy modernebb, hatékonyabb módon költsük el a pénzünket. Ez vonatkozik a nemzeti és az európai költségvetésekre egyaránt. Az is nagyon fontos, hogy új lehetőségeket kerüljünk, keresünk a költségvetésben, az oktatásban, lehetővé tegyük, hogy a fiatalok jobb képzést kapjanak, jobb tapasztalatokat szerezzenek a munkahelyeken, gyakornokként és így tovább. Ezek alapvetően fontos elemek, ezért egyetértek, hogy a múlt héten az Európai Tanács prioritásként fogalmazta meg a fiatalok munkahely teremtését és fontos ebbe pénzt fektetni, hogy jobb esélyeket adjunk a fiataloknak. A második dolog a bankunió és a különböző válság válságmegoldó mechanizmusok. Ha több ösztönzőre lenne szükségünk, hogy e-, erősebben és gyorsabban dolgozzunk, akkor biztos, hogy Ciprus az egy külön ösztönző lenne de már eddig is úgy éreztem, hogy annak érdekében, hogy egy megfelelő fenntartható gazdasági növekedést tudjunk elérni Európába, ehhez egy Európai Bankunióra van szükség meggyőződésem, hogy a legnagyobb kockázatot azt jelenti, hogy ebb pillanatban és a pénzügyi ágazatban különálló bankszektorok vannak. A bankokat meg kell erősíteni, a mérleg főösszegeket erősíteni kell, az ellenőrzést is, a bankfelügyeletet is meg kell, a probléma megoldó mechanizmusokat is meg kell erősíteni, a bajba jutott bankokat megfelelően kell kezelni, újratökésítési eszközökre is szükség van, és európai garancia rendszert kell kialakítani. Jelenleg nagyon sokan úgy gondolják, hogy már most is megvan az európai mechanizmus, csak az egyetlen dolog, amit elmondtak, a, még mindig nemzeti hatáskörben vannak a az, hogy a pénzt letegyék az asztalra. Tehát amikor egy bank elbukik, akkor a nemzeti szinten kell a zsebbe nyúlni. Tehát nagyon sérülékeny ez a rendszer így módon. Tehát ezért kell nagyon keményen dolgoznunk ezzel, és ez fontos a piac bizalma szempontjából és az emberek bizalma szempontjából is. Elnök, köszönöm szépen, és akkor most az SND eh, nevében Leon Van Gogh. Jó napot kívánok, elnök úr, és üdvözlöm az Európai Parlamentben. Tegnap egy teológiai vita indult a ciprusi fejezetről, hogy itten tulajdonképpen a betét garanciákat kérdőjelezik-e meg, vagy pedig egy forrásadóként megjelenő vagyonadóról van ez szó, vagy pedig a tőkemozgás korlátozásáról. Szeretném tudni, hogy az illetékes biztos megkérdezték-e ez ügyben az én információm szerint ő csak szombatról vasárnapra viradó éjszaka értesült a dolgokról. Ez az első kérdésem. A második kérdésem, hogyha ez problémát jelent, ez a fejezet, akkor ez egy irányítási problémája az erről vezetnek. Az a memorandum, amit Ciprus meg fog majd kapni, ez más ajánlásokat is tartalmaz, mint például a privatizációt, és amit Európában makrokondicionalitásnak kezdenek nevezni. És egyébként tegnap a bizottság elég érdekes dokumentumokat is hozott nyilvánosságra tegnap. A makrokondicionalitás, hogyha kialakul, és eh, vannak a, jól tudom, a tanácsban is ennek eh, ö, pártfogói, ez mindenképpen legitimitási problémákat fog felvetni. Az állampolgárok egy része is nagyon szkeptikus a tanácsi ajánlásokkal szemben. Szeretném megismerni az ön véleményét, hogy a makrokon kondicionalitást, az kormányközi szinten kell -e kezelni, vagy pedig egyetértenek abba, hogy inkább közösségi megoldások legyenek, és több együtt döntés az Európai Parlamenttel, hogyha például szerződésváltás van ebbe az irányba az elkövetkezendő években mi minket érint, egy kicsit elébe megyünk a dolgoknak, mert itt vannak már viták a parlamentben, hogy egy megfelelő parlamenti struktúrát hozzunk létre az erről vezet országainak a képviseletére, amely aztán tárgyalhatna önökkel, az Eurogruppal a tanácson belül. Tudni szeretném, mit gondol erről a kezdeményezésről, és azon kapcsolatokról, amit az Európai Parlamenttel szeretne fenntartani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és nem akarok megint eh, belebocsátkozni ebbe a teológiai vitába, ahogyan ön eh, nevezte. Talán világnézeti alapon már elég sokat vitáztunk. Az első kérdését eh, azzal kapcsolatosan tette fel, hogy a biztost, biztosnak a véleményét kikértük-e a tőke szabad mozgásával kapcsolatos ez a kérdés, és ezért a bizottság képviselői mindig jelen vannak, és tanácsot kérünk tőlük minden szempontból, például a jogi megvalósíthatóság szempontjából a jelenlegi jogi keretek között. Ők nem szólaltak meg a megoldás ellen, úgyhogy minden más helyzetben, hogyha ők ugye ellenzik a megoldást, mert ellentmond az EU szerződéseinek és jogszabályainak, akkor a bizottság részéről bizonyára szót kért volna valaki, és azt mondta volna, hogy ez így nem működik. Ezt a szűrőt mindig alkalmazzuk. Ami a makrogazdasági feltételességet illeti, ez egy kormányközi eszköz, és számomra nagyon lényeges a párbeszéd de jelen pillanatban nem látom, hogy széles körben támogatnák a tagállamok azt, hogy együtt döntés útjára tereljük ezeket a kérdéseket. Igen, a párbeszédet nagyon támogatom, én magam is, és nagyon szívesen jövök el a parlamenthez, és tárgyalok az Ekon bizottsággal, az Eurócsoport napirendjén szereplő ügyekben. Én a dialógus nagyon pártolom, hogy a parlamenttel, illetve a nemzeti parlamentekkel egyeztessünk a makrogazdasági politikákról. Ennyit tudok erre válaszolni. Jó, köszönöm szépen. És most tovább is léphetünk az EPP részéről Markus Förberhez. A MIFID témában ő a jelentéstevő, ebben nem nagyon kap szerepet Ciprus. Köszönöm szépen, Dajza Blum úr. Szerintem, amit hétvégén, tehát az a két gond lehet először is. Európában megszervezte a bizalom elvesztését, úgymond, az abban a kérdésben, hogy nem csak az adófizetők, hanem a betétesek is terhet kell viseljenek majd. Másodszorban az, amit be, az asztalra tett, és amiről egyhangulag döntöttek, a ciprusi üzleti modellt bünteti. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy azok, akik sokat kerestek, azok kell kötelezettséget vállaljanak. Ehelyett mindenkinek a vállalra tette a, a terheket, az adó jogot is érintették ezzel, és a ciprusi üzleti modellt. Ugyanakkor érintetlenül hagyják, hagynák, holott az vezetett a, a, a bankrendszer pusztulásához ott. Ciprus egy, az eurózónán belüli tényleges versenyhelyzetben kellene hosszú távon fejlődjön, és, és az, az, a, az a szerep, hogy Ciprus volt a mosógépe a nagy befektetőknek éveken át világszerte, ez meg kell szűnjön, mint üzleti modell. Um, yes. Köszönöm szépen. Arról beszélt, hogy hatalmas bizalomvesztés adódott volna Európa szerte. Nem tagadom, hogy az a vita, ami, múlt hét, ami a hétvégén indult a, garan- a betétgarancia rendszerre kihatással van, illetve érintette a megtakarítók bizalmát más piacokon is. Ám most néhány nap elteltével azt kell mondanom, hogy a vita hevesebb volt, mint a voltak éppen befektetői vagy betétes reakció. Tehát azt hiszem, hogy kicsit több bizalommal számolhatunk, és ez bemutatta néhány, az elmúlt néhány nap, hát a piacok több bizalommal bírnak, mint esetleg a politikusok gondolják, vagy a szakpolitika készítői gondolják. Tehát érzékelem azért az aggályokat, jól láttam a vita menetét, lehet, hogy a kezdetektől fogva jobban kellett már kommunikálnunk, hogy mi a különbség az ajánlatunk között, illetve a betétgarancia rendszer között, ám nem beszélnék hatalmas bizalomvesztésről, nem osztom az ön elemzését. Aztán azt mondotta, hogy az az eredmény, amelyet aztán végül javasoltunk, megerősítené a, a ciprusi üzleti modellt. Nem értek egyet ezzel. Mi azon dolgoztunk, és ennek részleteit majd az az EMU Memorandum of Understandingben is tovább kidolgozzuk majd. Nos, ennek mindennek a célja az, hogy erőteljesebben érvényesüljenek a pénzmosás elleni jogszabályok értékelnünk kell a helyzetet, nem csak az irányban, hogy vajon a szabályok helyén valóak-e, és, hanem az, hogy a végrehajtási gyakorlata milyen ezeknek a ciprusi pénzügyi ágazatban. Vajon a végrehajtás gyakorlata helytálló-e? Ez irányban is nagyon sokat kell majd munkálkodnunk. Aztán a program az adó struktúrában is változást irányzott volna elő, illetve általában az adó üzleti modellben a program eredménye az lett volna, vagy hát valószínűleg az lesz, hogy, hata, hogy jelentős mértékben csökken az ágazat mérete. Tehát nem az a cél, hogy leállítsuk a pénzügyi ágazatot úgy, mint egészében, hiszen a gazdaságot agyoncsapná, csapná, hanem azt szeretnénk lehetővé tenni Ciprusnak és a, a pénzügyi ágazatának, hogy újraindítson egészséges méretekben és mértékben észszerű adókkal és szigorú pénzmosás elleni szabályok végrehajtásával. Ez tehát a csomag egésze. Köszönöm. Még van egy percem, ha jól értettem a szabályokat. Rövid utókérdésem van. Szép az, hogy a piacok megértették, hogy önök voltak éppen miről döntöttek ám jöjjön el a választókörzetembe, én az embereket képviselem, nem a piacokat, az emberek meg azt mondják, háromszor fizettünk, egyszer adófizetőnként fizettünk, aztán befektetőként, mert alacsonyak a kamatok, és fennáll a veszély annak, hogy harmadsorban is lehúzzák a bőrt rólunk, mint megtakarítókról, betétesekről. Ez az a bizalmi válság, amiről döntenünk kell. Az, hogy a piacok hogy látják a dolgot, az nekem többé-kevésbé mindegy. Én az emberek véleményét kell, hogy tükrözem ennek. Um, Well, let me just say... Hadd mondjam el még egyszer. A ciprusi betétek hatalmas többsége nem megtakarítás, hanem befektetés. Ez az első érvem. A másik, hogy egyetértek önnel abban, hogy olyan eredményre kell törekednünk, amely méltányosabb. Ezt korábban is elmondtam, remélem a ciprusiak e-, ez irányban dolgoznak majd ki most ajánlatot javaslatot. Pénteken ezt igyekeztünk a lehető leginkább érvényesíteni, és ez irány, e, e tekintetben még jobb eredményre számítunk a közeljövőben. Úgy gondolom, hogy az üzenet az világos, hogy a bizalom száz százalékig fontos. Most a tartaléklistát nézem, de sajnos össze kell itten fogni, úgyhogy kérem, hogy ne tegyenek fel tíz kérdést, mert nem fognak úgysem vállat kapni. Tehát először mondom a neveket. Ruddy Kratzer before I come for answers. És utána, tehát most akkor csoportosítva jönnek a kérdések. Köszönöm szépen. Nagyon jó, Dészai Blum úr, hogy ön itt van körünkben. E, elsősorban azért, mert megmutatja az Európai Parlamentnek is, hogy e, ha valaki itt dolgozik asszisztensként, utána is van még jövő tehát ez egy ösztönző motivációhat az itt dolgozókra. Az Ero csoport elnökeként tisztában van ez, azzal az óriási felelősséggel, amit az Európai Központi Bank visel az Európa ö, ö, bármilyen ö, áron megmaradjon. Szükséges a kezdeményezéseket hozni az Eurócsoportnak annak érdekében, hogy az Európai Központi Bankra nehezülő nyomás csökkenjen és a szolidaritás az övezeti országok között tulajdonképpen mit jelent igazán, vagy a jelenlegi kockázat megosztás egyrészt az övezet és az Európai Központi Bank között az elegendő, kielégítő, a, és visszatérve arra, amit Fiber úr mondott az elméten a ciprusi mosógéppel kapcsolatban, egy dolog, hogy hozzá, vagy egyetértünk, Ciprusnak kell foglalkoznia a pénzmosással. Mi van az adókikerüléssel, az adócsalással? Egész Európában nem kellene ezzel egész Európában foglalkozni? Én nem csak egy egészséges pénzügyi ágazatra lenne szükség, de hanem a szolidaritás kellene a e területen is az adó, a tagállamok között. De Tisztelt elnök úr, én görög vagyok, de nem említettem Ciprus problémáját. Szerintem ezt már eléggé kitárgyaltuk. Én egy, azon egyenlőtlenségekről szeretnék beszélni, ami észak és dél között mutatkozik, meg az erővezeten belül, illetve a központ és a periféria között, és hogy ez hogyan növekedett éppen a pénzügyi válság következtében. Ezt széleskörűen megvitattuk az Európai Parlamentben, és láttuk Drage úrnak a nyilatkozatát, és felvetődik benne, és megemlítette, hogy milyen termelékenységi különbségek és munkaerő költségkülönbségek vannak az vezet országai között. Szeretném elmondani, hogy a KKV-k, amelyek növekedésben reménykednek, hordják azokat a terheket, amelyek az erővezetben megtalálhatóak. Először ugye volt tőke, a tőke a hitelnek költsége van, és a, óriásiak a különbségek, ez egy ördögi kör. Van-e stratégia az euróvezetben, hogy ezt a problémát kezeljék? És ha van stratégia, milyen alapon nyugszik ez? Mi az ön véleménye a pénzügyi konszolidációs programokról, amelyek a különböző országokban vannak. Ezek a programok figyelembe veszik a, az észak és déli közötti különbségeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, nagyon sok különbség van az Európai Unión belül, és vannak olyan különbségek, ahol az észak és a dél között húzódik a választóvonal. Az euróválság nagyon rámutatott ezekre a különbségekre. Mario Draghi arról beszélt, nagyon hangsúlyosan, hogy az eurozóna egészének versenyképességéhez innovatívabbá kell válnunk, növelnünk kell a termelékenységet, és csökkenteni a munkaerő költségét, legalábbis a termelékenységgel összevetve arányosan. Itt még nagyon sok munkánk van, és nem gondolom, hogy ez csak a déli országok számára feladat, vagy csak az északi országok számára. Ez minden ország számára jelentős kihívás, akár a kontinens központi térségében közepén elhelyezkedő országok számára is, Hollandia számára is. És másodszor nagyon sok programra volt szükség a válság kezeléséhez a különböző országokban, és ezek a programok hozzájárultak ehhez a problémához, ami a munkaerő költségével és a termelékenységével, termelékenységgel kapcsolatos. Látjuk, hogy a déli országokban a versenyképesség gyorsan növekszik, és ezeknek a relatív értéke gyorsan javul és amikor északról dél felé elköltöznek a gyárak, a vállalkozások, akkor nyilván ez nem jó az északi országoknak, de például Spanyolországnak jó. A legfontosabb kérdés, hogy csökkentsük a déli országok versenyképességét azért, hogy a növekedés meginduljon és kevesebbet exportáljanak? Én úgy szeretném látni, hogy nemzetközi szinten az Európai Unió egésze erősödik, vagyis minden ország növelhesse exportját a világpiacra hogyha mindig az Európai Unión belül keresünk a megoldásokat, akkor elveszítjük a lehetőséget a világpiacsal kapcsolatosan. Most máshol vannak a lehetőségek a világ más térségeiben, ahol van növekedés, ahol vannak befektetési lehetőségek, és hogyha az Unió egészen minden ország részt vállalhat ebből a gazdasági növekedésből, megerősítve exportpozíciónkat, és ez mindenkire vonatkozik, akkor tudunk eh, újra gazdasági növekedést termelni az Európai Unióban. Úgy érzem, hogy az Európai Unió országai között nem egy nulla összegű játszmáról van szó. Igen, volt még egy kérdés. Elnézést, hogy majdnem megfeledkeztem erről a kérdésről. Arról kérdezett, hogy mi a kapcsolat az EKB feladatkörei között, illetve nem vállal e magára túlságosan nagy felelősséget ebben a válságban? A válaszom az, hogy jelen pillanatban ez elkerülhetetlen. De egy egészséges és fenntartható helyzetben, ami remélhetőleg kialakul a válság után, természetesen az LKB, az eszközei és ezeknek a programoknak a hatóköre megint csökkenni fog, ezt az LKB is tudja de jelen pillanatban reálisan kell gondolkodnunk. Az LKB egy nagyon fontos és konstruktív szerepet játszik ebben a helyzetben. Hosszú távon természetesen arról is kell majd gondoskodnunk, hogy döntéshozói oldalról, az országok oldaláról, az Európai Unió részéről több eszköz álljon a rendelkezésünkre a válság kezelése érdekében a jövőben. A második kérdése a pénzmosással és az adókerüléssel volt kapcsolatos és teljesen egyetértek, hogy minden országban az együttműködés a kulcsa a megoldásnak. Ezek gyakorlatilag ezek a kérdések versenyt teremtenek az országok között, az adózási rendszerekben megvan ez a verseny, és hogyha meg tudjuk erősíteni az adózási rendszereket, ehhez közösen kell fellépnünk. Ez majdnem felveti azt a kérdést, amit fel kell tennünk a holland pénzügyminiszternek. Igen, megpróbálok a legőszintébb lenni a lehetőségeim szerint. Ezt az Európai Unióban együtt és nemzetközi szinten együtt kell megoldanunk ezt a kérdést, Szofi eh, Alde. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is liberálisként üdvözlöm elnök úr. A következő években biztos sokszor találkozunk még. Van néhány rövid kérdésem. Ciprusról nagyon sokat beszéltünk a mai napon, de a médiában hallunk híreszteléseket más országokról is, ahol rendszerkockázatok vannak, és talán ők a következők a sorban. Bizonyára ő most nem akar megszólalni ebben a kérdéskörben, de engem mégis izgat ez. A második eh, eh, kérdésem, valóban egy európai szintű megoldásra van szükség, de a helyzet sürgető mi volt a ellenére, a nemzeti kormányzatok elsősorban a, a nemzeti belpolitikára koncentrálnak, nem vállalnak felelősséget Európa működéséért, az Európa egészének működéséért, és ezért eh, nem a jövőre vonatkozó politikákat próbáljuk kialakítani, hanem a válságot próbáljuk kezelni, például a Banki Unió eszköztárát is ki kellene alakítani, hogyan fognak felelősséget vállalni ezért a nemzeti kormányok. Azután beszéltünk az úgynevezett EKB ultimátumról, amelyet eh, Ciprussal kapcsolatosan jelentettek be, holnap a jövő hétfőre vonatkozólag, ezzel is szeretném meghallgatni ezzel kapcsolatosan is a véleményét. Köszönöm, mint a asszony, a kérdéseit. Beszélt arról, hogy esetleg más országok is nehézséggel eh, találkozhatnak, és ez egy eh, rendszerkockázat lehet. Ebbe most nem tudok belemenni. Az eurozóna egésze olyan időszak elébe tekint, amelyet eh, fokozottabb stabilitás jellemez, én így gondolom. Ezért a különböző mechanizmusokon, eszközökön most kell dolgoznunk, hogy a makroökonomiai politika még összehangoltabb legyen. Én most nem szeretném a jövőben adódó kockázatokat feszegetni. Valóban európai szinte megoldásra van szükség, és ön is elmondta, hogy belpolitikai kérdésekre koncentrálnak elsősorban a nemzeti kormányzatok, nem pedig az európai szintű problémákra. Úgy gondolom, hogy a politikusok számára legyenek azok nemzeti vagy európai politikusok, mindig egyensúlyt kell találniuk, hogy ami szerintük jó, vagy amit el, meg kell tenni, ez elfogadható legyen a választóik számára. A hivatalban töltött idő nagyon rövid, és lehet, hogy a kiválasztott megoldás nem lesz fenntartható, mert a következő körben megválasztott politikus teljesen megváltoztatja az irányt. Ezért nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni. Nagyon Nehéz tehát a szakító szilárdságot megtalálni, hogy hol van ez a pont, ahol, ameddig még feszíthető a helyzet. Például a banki unióval kapcsolatosan szeretnénk gyorsan haladni, de vannak korlátozottságok. Az egész bankunió projekt a legnagyobb projekt most Európában, és ennek a kiinduló pontja, eh, vagy a tárgyalás kezdete körülbelül fél évvel ezelőtt volt. Decemberben döntött az ECOFIN az első építőkőről, az első alapkő elhelyezéséről, tehát ne eh, próbáljuk eh, nagyon hajtani ezt a folyamatot, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban haladjon. Sophie feltett még egy kérdést az lkb e vel kapcsolatosan is és én ehhez kapcsolódnék egy kiegészítő kérdéssel. A tárgyalások során azt hallottuk, hogy esetleg visszavonják a sürgősségi likviditási eszközt, és hogy még több időre van szükség, hogyha a likviditási veszélyhelyzet alakul ki, és Szofi említette, hogy hétfőre tűzte ki egy határidőt. Van ez a fajta jó jó játék a sürgősségi likviditással kapcsolatosan, egyfajta fenyegetésnek tartják ezt, és ez az LKB-nak e a beavatkozási lehetősége. Köszönöm, elnök asszony. Nem hiszem, hogy az LKB e fenyegetőzne. Inkább azt teszi, megtesz mindent, amit, amit le, tehet a mozgás körében, és ez a légkötetási eszköz csak akkor azon bankoknak bocsátható rendelkezésére, amelyek megmenthetőek, amelyeknek van jövője. Tehát ilyen esetben, ha egy bank ha bajban van, legalább valami kilátása kell legyen egy újratőkésítési program észszerűségére, a bank megmentésére. Az LKB e tehát a saját hatáskörében és függetlensége alapján eldönteti, hogy segít vagy nem a, a likviditási eszközzel. És ha jól értettem, úgy gondolták ez esetben nagyon sürgős, hogy legyen helyben program, és csak csak program fejében tudják nyújtani a sürgősségítási eszközt segítségét. Tehát a cipusi kormány kell típussal kell egyrészt megállapodnunk, és mihel, mielőbb egy programot létrehozni. Ilyen értelemben nagyon észszerű és jogos volt a kérdés. Köszönöm. Ahogy az elején elmondottam, kemény menet volt ez az első szakbizottsági fellépése. Köszönjük, hogy állta a sarat, és köszönjük a, a jó eszmecséget, amelyet szeretnénk fenntartani. Szeptember 5-én lesz a következő ilyen ülésünk. Köszönöm. Én is köszönöm. Right, we're, we're moving on to vote. Megyünk tovább a szavazással. Néhány perces szünetet tartunk, amíg mindenki előkészül. Szavazólistákat kiosztjuk, és aki elmegy, az nyugodtan tehesse. Nos, el kell kezdenünk a szavazást. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Okay, thank, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Az első téma a 11-es napi rendi pont az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottság. Kérem, kérem. És az Európai Parlament egy képviselőjének kinevezése. Ez akkor vetődött fel, amikor az Európai Statisztikai Tanácsadó Bizottságot létrehozták, és a legutóbbi mandátum alatt és én voltam az első képviselője a parlamentnek ebben az ügyben, majd pedig Ervocsi Clunen volt a következő, aki most miniszter, de nagyon veszélyes elfogadni ezt a munkát, de a kinevezése Liang Wangnak egyetlen egy jelöltünk van, úgyhogy én azt javaslom, hogy felkiáltással fogadjuk el. és ha ö, szeretne szólni néhány szót, csak nagyon röviden. Mindössze csak, hogy köszönetemet fejezzem ki a beilém helyezett bizalomért. Nagyon fontos ez a bizalom, mert fontos, hogy a parlament oda tudjon figyelni a statisztikák megbízhatóságára. Ez a makroökonómiai irányításnak az alapja, és az önök nevében én erre megpróbálok majd odafigyelni. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, a, mi mindent lehet ott megtudni, ha ezeken az üléseken saját tapasztalatból tudom. Most akkor következik a 12-es pont átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokról. Most egy próbaszavazást szeretnék, hogyha csinálnánk. Mindenki nyomja meg a ö, gombot. Right, well, there's one person plugged in who's not voting. Egy valaki betette a kártyáját, de nem szavaz. 29 rendes, 8-as nem tudja. Jean-Paul Gozesz? Ne, nincsen kártyája? akkor még egy jelezni kell akkor, hogy mi a szavazata, van-e még hasonló helyzetben valaki, Szerintem a hitelkártya nem működik itt, Jean-Paul. pénzügyi bizottság nem, nem lehet megvásárolni a szavazatokat. Jobb lenne, hogyha elkezdenénk. Akkor tovább tudunk elépni az első szavazás, a fizetés, a kompromisszum két részben, akkor első rész mellette ellene tartózkodás az első részt elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizni fogjuk. Mindenki szavazott, még kettőnek kell, két személynek kell, lezárom a szavazást. 22 mellette, 16-an ellente, tehát a második részét elfogadtuk. Akkor most következzék a 9-es módosító. Nem, oda nem megyünk, hanem a B kompromisszumhoz megyünk. Tehát B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, akkor a C kompromisszum következik, mellette, ja, ez két részben van, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ezt elutasítottuk, de ezt ellenőrizni fogjuk. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást elutasítva 17-en mellette, 22-en ellene. Akkor most a kompromisszum. D kompromisszum következik. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor mindjárt megtalálom. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 120-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrzöm már is. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtok. F kompromisszum következik, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, és a második rész mellette, ellene tartózkodás szerintem elutasítottuk, de ellenőrzöm, ugyanúgy, hogy a többiekkel is tettük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 23-an ellene, 17-en mellette. Egy szóbeli módosítás következik, ez az enyém ez arra vonatkozik, hogy a korrelációs táblázatokkal kapcsolatos megfogalmazást bevegyük mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 94-es módosító mellette ellene elutasítva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a nyolcas módosítót. Ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 21 mellette, 18 ellene, 19, bocsánat. Akkor most a módosított szövegről szavazzunk elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31-en mellette, Zsampolal együtt, 5-en ellen és 5-en tartózkodtak. És akkor most következik az állásfoglalás ugyancsak elektronikusan. Mindenki szavazott. Ugyanaz az eredmény 31-5-5. És akkor most még azt kell megtudnunk, hogy a jelentéstevő kíván-e első olvasati megállapodást tárgyalni. A szokásos eljárásnak megfelelően én azt mondanám, hogy miután nem volt egyszerű ezt sem elérni, szerintem ha bárki plenárisra akar menni, akkor én elmegyek, de ha egysége van, hogyha egyhangú a vélemény, hogy menjünk azonnal a tanácshoz, akkor menjünk. Nem tudom, hogy mit hozhatna további tárgyalás. De a önökre ö, ö, bízom, ha plenáris elé akarják vinni, tegyék, mert a tanács még nem egyezett bele, tehát demokratikus szempontból még van időnk. Igen, nem tud azt, hogy a tanácsban újra ke, áprilisban fogja újra kezdeni az ír elnökség a tárgyalásokat, hogy az a kérdés, hogy akarjuk-e ezt vagy sem vagy akarunk-e bármilyen módosítást a plenárison elérni. Vagy esetleg adjunk több időt, hogy még ezt eldöntsük, ha szükséges. Nagyon világos vagyok, ha akár az elnökség azt kéri, akkor megyünk a plenárisra, vagy ha bárki kéri, ha nem, akkor az árnyék jelentéstevőkkel együtt leülök, és megpróbálunk megoldást találni mindenre. Ugyanúgy, ahogy egész néhány nappal ezelőttig is megtaláltuk. Tehát teljesen kész vagyok erre is, ha egyetlen egy személy is csak azt kéri, hogy vigyük plenárisra, akkor ezt megtesszük. Én úgy gondolom, hogy még esetleg kellene egy kicsit ügyködni és plenárisra vinni, tehát plenárisra visszük. Ez nem jelenti azt, hogy nem kötnénk első olvasati megállapodást, de nézzük meg, hogy mi, mi alakul ki a plenárison. Most pedig akkor következik a 13-as erről, nem erővezeti tagállamok pénzügyi támogatását biztosító eszközök létrehozásáról, Danuta Hübner jelentése. Készen állunk? Tízes módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elnézést, valamit kifelejtettem. Mégpedig az eredeti szöveget a második bekezdése kapcsolatosan mellette ellene tartózkodás elfogadva, a kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14. módosító mellette eh, ellene tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 5. bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de azért ellenőrizném elektronikusan. 18 el nem figyeltem eléggé, hogy őszinte legyek. Lezárom a szavazást. Igen, elvetettük. 19. módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20. módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a D kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg az ötödik bekezdésnél mellette ellene tartózkodás elfogadva, E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva F kompromisszum. Miért olyan sárgás ez, hogyha csak egy részben fogadjuk el? Jó, megoldódott. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, eredeti szöveg ötös bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, a harmadik bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 47-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös bekezdés, 10. albekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, eredeti szöveg 5. albekezdés, 5. bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg nem, hanem az 57-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Eredeti szöveg, hatodik bekezdés mellett ellene tartózkodás elfogadva, az preambulum bekezdéseket együtt szavazhatjuk egészen a C preambulum bekezdésig, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, akkor a C preambulumot is beleértettük. Egyes bekezdés, jó, a biztonság kedvéért ezt is megnézzük, ellenem tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hár, négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. E preambulum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette. Én azt hiszem, hogy a hármast kifelejtette. Igen, igaza van, hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, F preambulum mellett ellene tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva, hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, el kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, és akkor elektronikus szavazás a szöveg egészéről a módosításokkal együtt. Akkor még egy valakinek kéne szavaznia, most lezárom a szavazást. 36 mellette, egy ellene, három tartózkodás. Köszönöm szépen mindenkinek Attól tartok, hogy most el kell mondanom, hogy a következő ülés eh, március 26-án lesz nine órakor. Jelenleg nem tervezünk jövő hétre bizottsági munkát, de egyelőre még nem döntöttünk hivatalosan arról, hogy ezt az ülést töröljük. A sürgősségekre való tekintettel még tehát nem töröltük ezt a az ülést, hogy rendelkezésünkre álljon tolmácsolás, és egyébként eh, április 14-én 9-től 12-ig lesz az erre következő ülés. Kérem, hogy mindenki figyelje, kövesse figyelemmel azt, hogy a jövő heti ülésnek végül is mi lesz a sorsa, megtartjuk-e vagy sem. Köszönöm szépen a mai munkát, viszontlátásra!